Colleghi, buonasera. Ho inizio ai lavori eh, di questa sessione pomeridiana. Eh... Nos, eh, kezdjük a közleményekkel a koordinátori ülés eredményeit illetően. A mai napelendőnkön szerepel, hogy a koordinátorok az első pontra vonatkozóan tényfeltáró missziók ö, október 29-30-31-én Lengyelországba és Olaszországba. Nos, itt meg kell határozni a delegációk összetételét. Minden egyes frakció képviselőinek részéről és ez a következő 24 órában megtörténik, majd a végleges program meghatározásával az elnökség végzi a szervezési munkákat. Megállapodtunk továbbá abban, hogy a palagázzal kapcsolatos szemináriumot november, október 8-ára tervezzük, és meghatározzuk a programot is, ami a polgárok részvételét illeti, a petíciót aláíró polgárok részvételét, valamint a meghívott előadók részvételét, akik technikai segítséget nyújtanak munkánkhoz. A 4-es, 5-ös pontot elhalasztottuk a néppárti frakció kérelmére, mely ezeket javasolta. A közös meghallgatás szervezését, illetően a Libe szakbizottsággal, valamint az Európai Bizottsággal a koordinátorok úgy döntöttek, hogy Reding biztos asszony kérésének megfelelően 2013. 20, január 23-án kerítünk erre sort. A napi rendet elfogadtuk, ezt kiosztottuk a szakbizottság többi tagjának is, fenntartva a 19-es pontban szereplő petíció törlését. Általános információként úgy döntöttünk, hogy ami a 359-2012-es petíciót illeti, megvárjuk Iturgáis kolléga jelenlétét, annak érdekében, hogy döntsünk ezen petíció sorsáról, jelenleg nyitott marad a befogadhatóság nyilatkozatával. Aztán a következő koordinátori ülésen értékeljük ezt a petíciót. Egyéb döntéseket a koordinátori ülés nem hozott. Ha senki nem kér szót, senki nem kíván hozzászólni, akkor át is térnék a napirend következő pontjára. Yeah, somewhere. Okay. Yeah, it's, it's an Thank you name of the the citizens present. Abbiamo al eh, punto 15. Itt van tehát a 15-ös napi rendi pontunk, a 771-2012 számú petíció, Mauricio Lancellotti nyújtotta ezt be. Sono uh, eh, present. Nos, jelen van a helyi közösségek néhány képviselője, akik szót kértek, és megállapodtunk abban, hogy korlátozott idejűek a hozzászólások itt a szakbizottságban. Először is tehát Mauricio Lancsolotti petíciót benyújtónak adom meg a szót. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen mindenkinek! hogy meghallgatnak. Nos, itt 7 perc alatt fogom benyújt, bemutatni ezt a petíciót. Köszönöm, hogy elfogadták, hogy benyújthattam ezt a petíciót, amelyet római szakirészek 400 ezer lakója nyújtott be, akiknek joguk van arra, hogy az egészséget és az egészséges környezetet védjék. Amikor Európa megnyitotta a jogsértő eljárást a hulladékezés problémái miatt, nos azóta semmi nem változott, hatalmas nem kezelt hulladék mennyiségek érkeznek a hulladék lerakóba. 2012. júniusában meg próbáltuk felhívni a figyelmet a petíciónkra. Most itt a lehető legnagyobb figyelmet kérünk Európa részéről ezen ö, téma iránt. A biztos azon ö, kijelentése, hogy ö, ez ö, a hely nem alkalmas egy új hulladéklerakó megnyugtására, nos azóta semmi nem változott. Európában a hulladék probléma nem ö, megfelelően kezelt, kevesek ügye ez, és az ökomafiát gazdagítja. Az olasz intézmények megmutatták, hogy képtelenek a hulladék kezelésére azon prioritások mellett, amelyeket a 2008-98 LK irányelv meghatároz, ugyanis itt a hulladék kezelés piramisát megfordították, és a hulladék lerakás az egyetlen hulladék általmatlanítási mód. Malagrutta a legnagyobb hulladék lerakóhely Európában, ennek bezárása Lációban környezeti vészhelyzetet okozott, és arra kötelezte a miniszterelnököt, hogy 2011-ben külön megbízottat nevezzen ki. A külön megbízott eh, elrendelte, hogy más eh, hulladéklerakókat nyissanak, jogszabályok alól mentesítéssel, és nem eh, javított a lációi hulladékkezelést. Hét hulladék lerakóhelyet azonosítottak, Láció beli tanulmányt követően műszaki vizsgálatok nélkül ö, dolgozták ezt a tanulmányt, és nem vették tekintetbe a hulladék lerakó lerakásra vonatkozó irányelvet, illetve a bevált gyakorlatokat. Az, hogy Pian del Olmóban és Quadro Alto-ban, illetve Riano területén belül új hulladók, hulladéklerakókat nyitottak, ez vészhelyzetet alakított ki a lakosság körében, hiszen nincs átláthatóság ezen döntéseket, illetően ezekben nem vonják be sem a polgárokat, sem pedig a helyi önkormányzatokat. Ahogyan a külön megbízott kifejezte az olasz parlament ökomafia bizottsága előtt, ez a döntés pusztán politikai jellegű volt. Lehetne mondani, hogy csak a választók vonatkozott. Ezek a hulladéklerakó helyek nem jelentenek hulladékkezelést. Az európai irányelvek nagyon világosak. A hulladéklerakóban elhelyezett hulladék mennyiségét csökkenteni kell. Ezek szerint ugyanis a riánói két hulladéklerakót azért választották, mert ezek régi ö, ö, mészkőbányák voltak, és ezeket ö, meg is vásárolta a malagrottai tulajdonos. Az elmúlt két évben a riánói polgárok egyesültek annak érdekében, hogy környezetüket és az egészséghez való jogukat védjék. Különböző bizottságok hoztak létre, meg hozzájárultak ahhoz, hogy fellépjenek a Quadro Alto és Pian del Molmoi helyek hulladéklerakóhelynek való kijelölése ellen. Számos műszaki tanulmány készült, amelyek megmutatják, hogy a Quadro Altói és a piandel del Olmoi helyek kijelölése hamis dokumentáció alapján történt, és jelenleg az Ökomafia Parlamenti Bizottság, illetve a Büntető Igazságszolgáltatás, a Polgár és Közigazgatás Igazságszolgáltatás foglalkozik ezzel a helyjel. A Riánói hely egy szennyezetlen, érintetlen terület, a Valedel Tevere része, és az UNESCO-tól kértük, hogy kultás örökségként ismerjék el ezt. Épp ezért önökhöz fordulunk annak érdekében, hogy akadályozzák meg, hogy gyermekeink jövőjét egy rövidlátó, arrogáns politika semmisítse meg, amely a földrajzi, szociális területet rákos daganatként rombolja szét. Hiszen ez a terület egy zöld tüdő lenne Róma város, városa számára. Most pedig átadom a szót kollégámnak. Ez a del Olmoi bánya, ez egy mészkőbánya, amely mindig is része volt a tájképnek. Nagyon sok uh, riánói egész életét uh, arra áldozta, hogy uh, mészkövet termeljen ki ebből a bányából, és éppen ezért most nagyon rossz lenne azt kérni, hogy még egy áldozatot hozzanak ennek a területnek a lakosai. Itt a kvadroaltói terület látható, és a Piandel almói kékkel, illetve pirossal jelölve. Nos, itt semmiféle vizsgálat nem ö, zajlott. Quadroalto és piandel del, del Olmo 695 méterre vannak egymástól. Itt 150 méterre vannak a házaktól, 700 méterre a városközponttól, 1400, illetve 220 méterre helyezkednek el a Riánói történelmi városmagtól. Semmiféle tanulmányt nem végeztek ezekkel kapcsolatban. A mi elemzéseink azt mutatják, hogy a Riánói polgárok ez az idő 65%-ában hátrányosan érinti, 235 napján az évnek és itt például iskolák, idősek otthona, fogyatékkal élők központja helyezkednek el, sokkal kisebb távolságra, mint ahogyan ezt a jogszabályok előírnák. Az elemzések készítéséhez nem pontos információkat használtak, amelyek néha évekkel ezőtti állapotra mennek vissza. A riánói polgárok által készített tanulmányok megmutatják, hogy itt geológiai szempontból kritikus tényezők állnak fenn, helyszíni felméréseket is végeztek hidrogeológiai szempontból, és mindezt a vízügyi kutatóközpont is megerősítette a kvadroaltói területen. A vízzáró réteget is érinti ez a terv. A Piandel Olmói esetben pedig a vizeróri réteg mindössze 7 méteres mélységben helyezkedik el. A kvadroaltói és Piandel Olmói területek kiválasztásánál nem vették figyelembe a természeti, illetve kulturális örökség védelmét. Piandelolmóban egy ö, római nekropolisz helyezkedik el, valamint egy középkori torony. Az olasz hatóságok úgy határozták meg az új szemétlerakó helyeket, hogy nem volt ennek semmiféle tudományos megalapozottsága, és az ellentétes az európai jogszabályokkal. Reméljük, hogy az Európai Parlament beavatkozik annak érdekében, hogy a Valedel Tevere állapotát megőrizze, valamint a Rianói területét. Az olasz államot és a lecői tartományt el kell ítélni, azért, mert rossz módszerekkel választotta ki ezt a két helyszínt, és ez nem felel meg a közösségi jogszabályoknak. Kártalanítani kell a helyi lakosságot, hiszen nagyon nagy gazdasági, jogi, technikai áldozatokat hoznak, a környezet és az egészségük került veszélybe ugyanis. Az MV szakbizottságnak is át kell adni ezt a petíciót, és meghallgatást kérünk a külön megbízottól, illetve az illetékes olasz hatóságoktól. Köszönöm szépen a figyelmet. Grazie a Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót a következő előadónak, emlékeztetni szeretnék rá, hogy Meghívtuk a külön megbízottat is, Goffredo Sottile urat, aki azt jelezte, hogy nem tud jelen lenni, egy feljegyzést küldött meg nekünk. Azt hiszem, ki kell emelnem ezt, hogy itt az átmeneti hulladék lelőhelyek, hulladék lerakóhelyek kijelölésénél arra mutatott rá, hogy különböző megoldások állnak fenn, tehát remélhetőleg a jövőben tudunk majd vele találkozni, akár a tényfeltáró misszió alkalmával, amelyet október végén fog lefolytatni a szakbizottságunk, ahogyan az ülés elején bejelentettem. Most pedig megadom a szót Pietro Domenico bertucci aki a ö, hulladéklerakó elleni polgári bizottság képviselője. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Köszönöm szépen, elnök szony, tisztelt képviselők, köszönöm, hogy meghívtak. Annak a műszaki csoportnak vagyok a tagja, amely a, az előbb említett bizottság keretében dolgozik. Nem elég nem elmondani erre a lerakó helyre, Általában nemet kell mondanunk az óriási hulladéklerakók építésének, bárhol is helyezzék el azokat, hiszen ez egy, ez egy a legfőbb követelés, amelyet képviselni vagyunk itt hivatottak, abban áll, hogy szüntessék meg ezt a lerakóhelyet, és ennek műszaki érveket is fel tudunk sorakoztatni emellett. A helyszín elemzése olyan projekteket máshol voltak éppen, amelyeket 2008-ban magáncégek végeztek el. A helyi műszaki hatóságok ezt követően egy összevetést irányoztak elő a nemzeti, regionális és nemzetközi normák alapján felülvizsgálva a helyzetet, és azt tapasztalták, hogy a 2007-es eredeti tervhez képest már jelentős eltérések adódtak. Már akkor is kimondták tudnék a hatóságok, hogy nem, nincs arra lehetőség, hogy itt egy ilyen jellegű lerakóhelyet építsenek. A számbevőszék és az ügyészség is nyilatkozott erről a kérdésről. Kapcsolatba léptünk ezzel a szervezettel Nagyon sok kiderült, hogy egy csomó normát nem tartottak be. Az 1992-es, per 2002-es olaszországi rendeletet sem, amely kimondta, hogy a tervezési határozatban a geológiai ö, körülményeket, a környezet állapotát és általában a környező lakóhelyeket és a kulturális örökség érdekeit is figyelembe kell venni. Tehát ezt a hazai olaszországi határozatot sem tartották be, valamint létezik egy Európai Uniós irányelv, a stratégiai környezetvédelmi hatástanulmányok kötelező alkalmazásáról, és más irányelvek is hat, vonatkoznak erre a projektre. Ezt, ezeket az önkormányzatnak kellett a, volna alkalmaznia. Az eredeti elemzési tervdokumentum ezért nem érvényes, ezen fontos normák betartásának hiányába. Két e, helyszínre vonatkozóan is abszolút e, jogellenes a határozat, illetve a mögött álló dokumentum. Ezért kérjük a szakbizottságukat, hogy intézkedjen, tegye világosá, hogy az e, Európai Uniós jogszabályokat és rendeleteket sért ez a határozat, és sem a a, sem az önkormányzat, sem az állami hatóságok, sem a föld tulajdonosok nem térhetnek el az uniós jogszabálytól, nem sérthetik azt meg. Ki kell fejtenünk azt is, hogy az a vonatkozó jogszabály, illetve rendelet alapján nem érvényes a korábbi határozat sem, és a 2012. június 5-i döntést is felül kell vizsgálni, mely kimondta, hogy átmeneti szilárd lerakó helyként alkalmazható ez a terület. Kérjük, hogy a szakbizottság szólaljon fel ezek, ezen jogszabálysértések ellen. Ez nem egy apróság, nem egy szőnyeg alá söpörhető kis jelenség, hanem nagyon súlyos jogsértés, a jogállamiságot sérti, és a közegészségügyre is veszélyes hatással van. Mind a két helyszín esetén a nemzeti hatóság, a római önkormányzat, a környezetvédelmi főosztálya, a római tartományi hatóságok, a lációi régió hatósági, a riánói tanács és 18 érintett önkormányzat helyezkedik el ebben a folyóvölgyben, mind-mind támogatta ezt a véleményt. Köszönöm. Most megadom a szót a Riánói polgármesternek, Marinella Ricserinek, hogy lezárja a hozzászólók sorát. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy fogadnak. Azt hiszem, hogy széles körűen bemutatásra került az összes technikai vetület, ezen témakört illetően, tehát egy esetleges hulladék lerakóhely kialakítását illetően területünkön. Én itt országomat, illetve a települést, Riánót képviselem, és a szomszédos településeket. Riánó olyan települések közösségének része, amelyek a Tevere völgyében helyezkednek el, tehát Róma városával határosak ezek. Ez az utolsó zöld tüdő, úgymond, a nagyváros számára Róma határában. Szeretném kiemelni, tekintettel arra, hogy sok minden elhangzott már, hogy a településünk hirtelen szembesült a lerakóhely problémájával, mégpedig úgy, hogy azért soha nem vették fel velünk ezügyben a kapcsolatot. Egész egyszerűen fogadtak minket akkor, amikor közölték velünk, a sajtóban jelent meg először ez a hely, hogy Riano és Quadro Alto településeket kiválasztották erre a célra, tehát hogy mi adnánk otthont a hulladék lerakónak. Ugyanez volt a helyzet Pian Olmo esetében is, és csak egy évet követően ugyanis Riano és lakosai számára már egy éve tart ez a küzdelem, tehát különféle bizottságokra, ülésekre, gyűlésekre került sor annak érdekében, hogy fellépjünk ezen döntések ellen. Nem is tudom, hogy minek nevében hozták ezeket a döntéseket, de most nem itt ezen a fórumon kell erről vitáznunk. Itt most csak a károkat szeretném kiemelni, amely károkat mindez a mi kis településünk, illetve a szomszédos települések számára okozott. Nincs sok munka lehetőség, vagy nagyon erős gazdaság a mi térségünkben. Az egyik legfontosabb iparág az építkezés, az építőipar. Mindezt leblokkolta ez az esemény, és ennek sok kihatása van a kapcsolódó iparágakra is. Nos, több mint egy éve már a mi településünket a hulladék lerakó, lerakó településének tekinti mindenki. A parlamenti bizottság is, amely tegnap előtt nyújtotta be a jelentést, amely az eddig végzett munkákat foglalja össze ebben az évben, Nos, ott is úgy szereplünk, hogy mi vagyunk azok a, az a település, amely nemet mond a hulladék lerakóra, de itt nem arról van szó, hogy egész egyszerűen nem akarjuk a hulladék lerakót, hanem, egy olyan, hanem itt számos kritikus szempont vetődik fel ezzel a projekttel kapcsolatosan. Szeretném felszólítani a szakbizottságot, hogy keresse fel Rómet, akár a mi parlamenti bizottságunkkal együtt, és helyszínen győződjenek meg ezekről a tényekről, hiszen saját szemükkel kell látniuk, hogy miről is beszélünk, hogyha ez megtörténik, akkor olyan benyomásuk lehet, hogy egy film szereplői, egy valószínűtlen történet szereplői, amit mi már több mint egy éve átélünk elnök, köszönöm szépen a polgármester asszonynak, most pedig uh, itt vannak tehát a petíciós feljelentések. A polgármesterek nyújtották be ezeket. Most Giuseppe Manganárónak, a bizottság képviselőjének adok szót. Jó napot kívánok, köszönöm elnök asszony, ami a lációi hulladékkezelés helyzetét illeti, a bizottság figyelmesen nyomon követi ezt a kérdést, mert több éve. Itt zajlik egy jogsértési eljárás jelenleg, amely a malagrottai hulladék lerakó kezelésére vonatkozik. Ennek keretében 2012. június 1-én indoklásról ellátott véleményt küldtünk az olasz köztársaságnak, melyben azt kérjük az olasz hatóságoktól, hogy biztosítsák a malagrottai hollodaik lerakóhely korrekt kezelését. Ezt követően két további vizsgálatot is indítottunk, továbbra is a lációi hulladékkezelés tárgyában. Az egyik általánosságban a malagrottai hulladéklerakóhely bezárása utáni helyzetre vonatkozik, hiszen az olasz hatóságok bejelentették azon szándékukat, hogy a malagrottai hulladéklerakót bezárják. Az Európai Bizottság pontosabb információkat kért azt illetően, hogy az olasz hatóságok hogyan kívánják kezelni az ezt követő időszakot, tehát milyen intézkedéseket kívánnak majd foganatosítani annak érdekében, hogy Láció tartományban a hulladékot korrekt módon kezelni tudják, miután bezárták a malagrottai hulladéklerakóhelyet. Tehát itt a szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás, a komposztálás, egyéb intézkedések foganatosításáról van szó. Szóval mit kívánnak tenni ehhez ügyben? Az Európai Bizottság feljelentést kapott, és pontosításokat kértünk az olasz hatóságoktól az európai jogszabály alkalmazását illetően a környezeti hatás vizsgálat tárgyában ugyanis ez a külön megbízott, akit kineveztek annak céljából, hogy a hulladékkal kapcsolatos vészhelyzetet kezelje, neki hatásköre lett arra, hogy bizonyos jogszabályok alól mentesítést adjon, például a lakosság konzultációja és a projektek környezeti hatásának vizsgálata ilyenek. A bizottság emlékeztette az olasz hatóságokat, hogy ez, ezen a mentesítések nem összeegyeztethetőek, tehát hogyha az olasz hatóságok úgy engedélyeznek egy hulladék lerakóhelyet, hogy nem végeznek környezeti hatásvizsgálatot, illetve nem konzultálnak az érintett lakossággal, akkor ez mindenképpen az, az európai jogszabályok megsértését jelenteni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Köszönöm szépen. Vitára bocsátjuk a témát. Angelia Szonya szól. E chiaramente un benvenuto a... Köszönöm szépen, üdvözlöm a petíciót benyújtó polgárokat, illetve a helyi önkormányzatok képviselőit, a polgármesterasszonyt, akik az önkormányzatokat, a településeket, a polgárokat képviselik. Körülbelül 400 ezer lakost képviselnek itt, tehát jelentős számú lakost. Köszönetet szeretnék mondani a petíciós szakbizottságnak is, és nyilvánvalóan Mazzoni elnök asszonynak úgy szintén, amiért felkívántak gyorsítani a meghallgatások folyamatát. Néhány kommentár, hiszen sok minden elhangzott már rendkívül pontos információkkal. Egy fontos adatból indulunk ki. Mindenki említette a dokumentumok hivatalos jogi aktusok listáját. Tehát túl azon a rossz érzésen, ami kialakult a helyi lakosságban, túl az adatokon, amelyeket egyesek minősíthetnek szubjektívnak, ezeket természetesen tiszteletben kell tartani, figyelembe kell venni, de vannak itt objektív adataink is, mérhető, értékelhető, abszolút megbízható adatok. Hosszú listát soroltak itt fel olyan hatóságok nevével, amelyek kedvezőtlen véleményeket fogalmaztak meg, és nem csupán aggodalmaknak adtak hangot, hanem feketén-fehéren kijelentették, hogy ezek a területek nem alkalmasak hulladék lerakó céljára. Itt most nem szeretnék részletekbe bocsájtkozni, a vízzáró réteg, vagy a tevere áradásainak kockázatai, vagy egyéb problémák kapcsán, amelyek fennállnak a hidrogeológiai rendszer tekintetében is. Itt van Róma közösség, vagy a környezetvédelmi miniszter, vagy a regionális tanács, a megyei tanács, nemrégiben kelt véleményeivel ugyanezt fejezte ki, és a polgármester asszony emlékeztetett egy közelmúltbeli ítéletre. A környezeti bizottság részéről az olasz parlamentben, illetve a ciklussal foglalkozó bizottság ítéletére. Tehát itt egy objektív, objektív dokumentáció áll rendelkezésre túl azokon az álláspontokon, amelyeket akár szubjektívnak is minősíthetünk. Azt hiszem, hogy ezt a levelet is nagyra becsülhetjük, amelyet Szottile külön megbízott küldött nekünk, és itt az el, hogy ő azért nem tudott ma jelen lenni, mert az ideiglenes hulladék lerakóhely kijelölése Viendel Olmot területen, ez már meghaladottnak tekinthető jelenleg fűzi hozzá. Úgy vélem tehát, hogy a hatóságok és a települések képviselői itt most azt kérik, hogy szülessen don- pontos döntés. Tehát, hogyha ez a terület nem alkalmas erre a célra számosoknál fogva, akkor Erről a listáról, erről a lehetséges listáról az adott területet törölni kell, hiszen alkalmatlan erre a célra. Csupán zárásként a következőt fűzném hozzá. A bizottság tagjának szavaihoz kapcsolódva, hogy Olaszországnak be kell tartania a közösségi jogszabályokat, például a környezeti hatások értékelésére vonatkozóan, a lakossággal való konzultációra vonatkozóan, hiszen ez kötelezi a tagállamokat, illetve a helyi hatóságokat arra, hogy kötelezően vonják be a helyi hatóságokat, a polgárokat, a lakosságot, akiknek részt kell venniük a döntéshozatali folyamatban. Elnök asszony, köszönöm tehát és azt gondolom, hogy itt Riánóban mindenféleképpen érdemes lenne Riánóba ellátogatnunk, hogy ott az ottani különböző feltételeket értékelni tudjuk, a környezetvédelem, a tájvédelem szempontjából, azon hivatalos látogatás keretében, amelyet októberre irányoztak elő. Itt mindenképpen gyorsan döntésre van szükség, azért is, mert itt polgárok, vállalkozók vannak érintve ezen ügy által. Ezen terület gazdasága teljes mértékben padhelyzetbe került ezen ügy miatt. E Köszönöm szépen. Antonio Cír következik. Hány percen van elnök asszony? Nos, úgy gondolom, hogy ezt az egész témát nagyon professzionális módon kezelték, tényleg elég információ áll rendelkezésre itt a szakbizottságban. Örülök, hogy ö, tényleg felgyorsultak ezek az események. Ez egy ö, szociális társadalmi vészhelyzetnek ö, minősíthető, ö, majdnem mindenkit érint ez az egész probléma. Éppen ezért köszönetet szeretnék mondani minden érintettnek. Köszönöm azoknak, akik benyújtották ezt a petíciót. Foglalkoztunk már ezzel a témával. Egy közeli településsel kapcsolatban, egy hadjáncvillához közel van. tehát nagyon hasonló volt az ottani helyzet, és látszólag most meg egy teljesen hasonló helyzettel foglalkozunk. Itt már nem régészeti dolgokkal, tárgyakkal foglalkozunk tehát, hanem emberekkel, életeket, házakat, stb. kell itt megvédenünk. Ezeket tényleg ezeket a településeket, ezeket az embereket mindenképpen meg kellene védeni. Vannak itt azonban más további fontos kérdések. Felmerülhet az a benyomás, hogy mintha bizonyos tételeket vetenének itt fel. Ugye a másik település az nem bizonyult jónak, most akkor megpróbáljuk ugyanezt máshol Ez nem jó így. Ez elfogadhatatlan, teljesen elfogadhatatlan, hogy nincs az egésznek egy tudományos módszere. Teljesen ilyen alkalomszerűnek, véletlenszerűnek tűnik az egész. A kérdés, tehát hogy milyen kritériumok alapján keresik ki a bezárandó hulladéklerakó utódját jó lenne tudni, hogy milyen az egésznek a tervezési folyamata. Azt szeretnénk, hogy ezt az egészet vizsgálják meg még egyszer, vizsgálják meg még egyszer, hogy milyen módszerekkel jutnak el ilyen döntésekhez. Ami különösen aggasztó, az az, hogy eh, ahogy itt eh, láthattuk ebben a levélben nincs igazán semmi konkrétum, nincs semmi kézzel fogható. Azt mondják, hogy ez már nem is egészen aktuális, mivel vannak itt további vizsgálatok. A polgárok, az emberek azonban véleményt nyilvánítottak. Vannak elég komoly ellenérvek is ezzel kapcsolatosan. hirtelen új megoldásokat varázsolnak elő, anélkül, hogy környezetvédelmi európai bármilyen normát betartanának. Ezzel ugyanaz a probléma áll elő, mint amit az Európai Bizottság képviselője is megemlített. Világos Mariano, a települést meg kell védeni, gyönyörű, gyönyörű táj, talán az egyik legszebb táj egész Olaszországban. Feketenni a kérdést, hogy kinek jutott ez egyáltalán eszébe, hogy bármi nem ütenek, tudományos kutatás nélkül, bármilyen eljárás betartása nélkül, hogy jutottak el ide, ez egy ökológiai katasztrófa lenne, hogyha itt egy szemétlerakót hulladéklerakót terveznének, készítenének elő. tovább kell foglalkozni tehát a kérdéssel, nem csak a konkrét eseteket illetően, hanem általánosabban. Meg kell nézni, hogy hogy alakulnak a dolgok, tényleg jó lenne akár a helyszínen is kicsit körbenézni annak érdekében, hogy tényleg a különbözőt is láthassa, hogy így egész egyszerűen nem lehet eljárni, nem lehet ilyen tudathasadásos lépéseket tenni. Végezetül meg kell mondjam, hogy Zutile úr szavai egyáltalán nem, nem kielégítőek. Hogyha átnézzük, hogy mi hangzott el e, levél előtt, ugye elmondták, hogy Rihanna és Bian de Lormo van kapcsolatban mi a helyzet. Most látszólag itt utólag vizsgálódnak, utólag néznek körbe, de hát eznek, ezt előbb előre kellett volna elvégezni. Köszönöm. Elnök, Rinaldi úr. Én is csatlakoznék a petíciós szakbizottsághoz intézett köszönet nyilvánításhoz. Az elnök asszony valóban felgyorsította ennek a vitának a lefolyását, és némi zűrzavar is teremtődött, ahogyan Auker kolléga elmondta, mindig a hulladékról beszélünk Láció tartományában, mint hogyha mindig ennek a kérdésnek adnánk prioritást nagyon sok mással szemben, amelyeket igen úgy szintén kezelnünk kell Európában. Ez egy állandó vészhelyzet, a polgárok látják ennek kárát. Nos, a korkolai helyzetet néhány hónap ezelőtt megvizsgálták, és most ugyanazt javasolják két dolgot mondani kell, amit a polgárok képviselői elmondtak, illetve az imént a kollégák. Itt egy intézményi kakofónia alakult ki. Egy olasz európai parlamenti képviselőként ez zavart keltő, hiszen számos hatóság van, amelyek ellenvéleményt fogalmaztak meg. Egyesek először mellette voltak, aztán vissz, hátraarcot fújtak, aztán újra visszatértek az eredeti elképzelésükre. Tehát itt az egyetlen dolog, ami tényleg kárt szenved, az az átláthatóság, illetve a döntéshozatali folyamatok világossága, a külön megbízott levele, amelyet én igencsak sok kétséggel szemlélek. Hát ez egyáltalán nem egy egyenes eljárást ö, szemléltet, legalábbis illeti, mert vagy azt mondja, nem nekünk, európai parlamenti képviselőknek, hanem a polgároknak és az olasz hatóságoknak, hogy Riano most már nem kerül kijelölésre, és akkor ezt véglegesen kijelenti, vagy pedig sajnos tudomásul kell vennie, hogy itt a külön megbízott nem jön el az Európai Parlament meghallgatására, noha meghívtuk, és azt mondja, hogy esetleg más helyzetekre is fel kell készülnünk ez majdnem azt sugalja, hogy nem akar egy érdemű vitába bocsátkozni velünk. Ez tehát mindenképpen egy intézményi kakofónia, amely a hulladékok kérdését jellemzi. Amikor Kolliet illeti két hónappal ezelőtt, két plenárisról ezelőtt, Strasbourgban a plenárison volt egy szavazás, mely világosan kijelenti, hogy a parlament esetében a parlament azt mondja, hogy 2020-tól ne legyenek hulladék lerakó helyek. És itt most 2012-ben olyan megoldást javasolnak az olasz hatóságok, amely nem sokára hatályát veszti európai kontextusban. Tehát, hogyha a bizottság helyesen kezdeményezést foganatosít, jogsértést indított a Malagrotta tárgyában, nos, Láció tartomány területén teljesen más utakat járnak, Európában ezeket már abszolút meghaladottnak tekintik. Aztán itt van még az a dolog is, hogyha ezt a hulladéklerakó helyet nem hozzák létre, akkor Rómát elborítja majd a szemét. És ezt Klini miniszter is elmondta, hogy ez egy teljesen fordított logika a hulladékkezelést illetően, és itt mi a hulladékkezelés megfelelő irányítását hátráltatjuk júniusban volt egy találkozó a Kapanori polgármesterrel, ott 60 ezer lakos van, és 95 et a hulladéknak szelektív gyűjtés keretében gyűjtik. Lációban rengeteg kiváló helyzet van ezen a területen, tehát van megoldás, csak hogy itt pénzügyi érdekek vannak a hulladékkezelésben, amelyek igencsak erősek, sokkal erősebbek, mint a megfelelő bevált európai gyakorlat, vagy az észszerűség szempontjai. Még egy másik elem, a korkollai helyzetet illetően a ö, területek tulajdoni helyzete is felmerült. Itt van egy ö, egy svájci jog szerinti részvénytárság, amely ezt a hulladéklerakót kellene, hogy megnyissa, de Érdekes módon a terület tulajdonosa ugyanaz, mint a malagrottai hulladéklerakói. Klinia miniszter úgy szintén kedvezőtlenül értékelte ezt a helyzetet hónapokkal ezelőtt. Ez teljes mértékben legális ugyanaz a tény, és átlátható is, de eléggé furcsa. Tehát azt mondja a miniszter vagy a hatóság, hogy akkor ezt a hulladéklerakót be kell zárni, viszont a másikat meg megnyithatod. Hát ez is távol van a bevelt európai gyakorlatoktól. Aztán az Ökomáfia Bizottság is bemutatta jelentését az olasz alsóházban, és nagyon sős adatokat tett közzé, ami a látszói hulladékkezelést illeti. A miniszter rendkívül kritikus hangokat ütött meg, ezt illetően ezen jelentés adatait illetően. Elnök asszony, azt kérem, hogy ezt a jelentést tegyük hozzá a szakbizottság dokumentumaihoz ezen dossziét illetően, hiszen ebben számos elem van, amiről most nem tudunk elmélyülten eszmét cserélni, de bizonyosan érdemes lenne ezt a jelentést beven, is bevenni a dokumentációnkba, amiről majd aztán szakbizottságunknak döntenie kell. Az utolsó dolog, köszönetet mondok a polgároknak, ez nem csupán szónaki fordulat, hiszen itt nagyon erős érdekekkel szembesülünk az információ világában. Itt nagyon fontos az aktív polgárság, az aktív fellépés, az ilyen ügyekben sok más esetben is tapasztalhattuk ezt, és így értékes szövetségesre lelhetünk a polgárok személyében, és így a közügyeket teljesen máshogyan tudjuk kezelni, és különösen a hulladékkezelés tartományunkban. Elnök, köszönöm Rinaldi kolléga, köszönetet mondok különösen a polgároknak, hiszen nagyon fontos témát vetettek fel, és rendkívül felelősen tiszteletben tartották a hozzászólási időket szakbizottságunkban és további információkat szolgáltattak az eddigiekhez képest, amelyek szerepelnek a benyújtott dokumentumokban. Itt különböző kérelmek hangzottak el a felszólalásokban. Azt hiszem, hogy ezek egybehangzóak. Itt kifejezett kérés van arra, hogy ezt a petíciót hagyjuk nyitva, és kövessük nyomon az ügy alakulását Olaszországban. Több részről érkezett az a kifejezett kérés, hogy a misszióink programjába vegyük fel, melyre, mely misszióra ugye október végén kerül sor, keressük fel, tehát az ezen ügy által érintett területeket, ezt javasolni fogom a koordinátoroknak, akik majd döntenek ezen missziók végleges programjáról. Van még itt egy kérés, segítségre irányuló kérés, az illetékes szakbizottság irányában, tehát a környezetvédelmi szakbizottság irányában bizonyosan át fogjuk adni részükre a dokumentumokat tudomásul vétel, illetve véleményezés céljából. Szeretném hozzáfűzni, hogy mivel a Környezetvédelmi Szakbizottság és a parlament egész a hulladék kezelés tárgyában, nem csupán Olaszországban, hanem Európában már együttműködési eljárásokat indított annak érdekében, hogy megoldásokat alakítsunk ki, amelyek lehetővé teszik, hogy a tagállamok pontosabban betartsák az ide vonatkozó közösségi jogszabályokat. Az Európai Bizottság említette, hogy jogsértési indi- eljárásokat indítottak. Ennek tudatában vagyunk, évek óta követjük a malagrottával kapcsolatos eseményeket Láció tartományban. Van még itt egy pontosítási kérelem is. Azon eljárások tiszteletben tartására vonatkozóan, amelyek a környezeti hatásvizsgálatra irányulnak. Ezt kérték a polgárok, és mi hozzáfűzhetjük ide a mi kérésünket is az, olasz helyi hatóságok felé, itt meg kell állapítani a jogszabályok közvetlen megsértését, ezt önök bejelentették felszólalásaik során. Fontos tehát, hogy szakbizottságunk, illetve a parlament megsürgesse az erre vonatkozó választ. Itt csak arra van lehetőségünk, hogy nyomást gyakoroljunk a hatóságokra, amelyeknek dönteniük kell ebben a kényes kérdésben, azon tény figyelembevételével, hogy parlamenti szakbizottságként nincsenek végrehajtó hatásköreink, ezért kell mindig az Európai Bizottsághoz fordulnunk. Mi megtesszük a magunkét, a szakbizottság, szakbizottság nyitva hagyja ezt a petíciót, ha nincs más javaslat és azon ütemterv jegyeben járunk el, amit az imént bemutattam. Köszönöm még egyszer a hozzászólásokat, köszönöm a kollégáknak, és most áttérünk a következő napi rendi pontra. Hozzá kíván szólni? Még egyszer köszönetet szeretnék mondani, és jó lenne átadni ezeket a dokumentumokat a környezeti szakbizottságnak, illetve az adó, megkapott adatokat átadjuk majd önöknek. Elnök, köszönöm, áttérünk a következő napi rendi pontra. Itt van a 1345 per 2009-es petíció, illetve a 46 2010-es petíció a 16-os napi rendi pontban. Ezeket a petíciókat két lengyel állampolgár nyújtotta be. Az egyik Irene Rogovska, aki a Stop Ott Klice szervezet nevében nyújtotta be a, be, a petíciót. Itt Lengyelországi alsó sziléziában folytatott külszíni barna szénbányászatról van szó, valamint egy Lubini és Kubini ö, település polgára által benyújtott petícióról. Megadom most a szót. Dalla parola Robert Krüsch. Megadom a szót Robert Kosaroszkának. Elnök asszony. Robert Hruscselnek hívnak, és én vagyok az egyik nevezett település polgármestere. Ezt az ügyet már ismertettük az önök szakbizottságában, itt arról van szó, hogy a lengyel hatóságok egész egyszerűen figyelmen kívül hagyták a népszavazás eredményeit. 2009-ben önkormányzataink polgárai igen, nemet mondtak erre, 90%-kal ráadásul. Ez egy nagyon fontos szavazás volt. Más településeken is volt a népszavazások, és az, azok eredményét is figyelemben kívül hagyták. Visszatértem, és csak annyit mondanék, hogy figyelmen kívül hagyták az érveinket teljes mértékben, és a legnagyobb nyílt színi fejtési terület kialakítása Európában, ez nem veszélyes így. A kormányzat lépéseket tesz itt, 2030-ig egy hatalmas területet akarnak itt ugye létrehozni, és van egy új dokumentum is, amit a lengyel parlament fogadott el, ami azt jelenteni, hogy az ilyen projektektől védeni kell a településeinket. Volt azonban számos tüntetés, és sok civil szervezet is tett lépéseket, ezt nem vették figyelembe, éppen ezért mi módosítókat nyújtottunk be az adott dokumentumhoz, és úgy gondoljuk, hogy a, ez a külszíni fejtés, ez tényleg a régió megélhetését veszélyezteti. Minden, ami történik jelenleg, a projekt végrehajtása szembe megy az ott élők érdekeivel, szembe megy a szociális partnerek véleményével, a közvéleménnyel, és ez csak azért történik, mert Lengyelországban a szénlobbi nagyon erős. Úgy gondolom, hogy a lengyel hatóságok teljesen figyelmen kívül hagynak minket. Tavaly a petíciós bizottság utolsó ülése után az európai parlamenti képviselők úgy döntöttek, hogy hivatalos levelet küldenek a lengyel miniszterelnöknek. Egy konkrét kérdéssel, amit is mi továbbítottunk nekik, ezt a levelet Keringer asszony aláírta, Rovinska Kolárska, Valensza, és még mások is aláírták. Tehát nem csak a lengyel, nem csak mi nem kaptunk választ, hanem a lengyel európai parlamenti képviselők sem. A tavalyi választások előtt történt valami, amit jó jelennek értelmeztünk, jó jelként értelmeztünk. A lengyel és német parlamenti képviselők találkozhattak az illetékes lengyel miniszterrel, úgy tűnt, mintha megírt, megindult volna a párbeszéd, és bíztunk abban, hogy ez folytatódik is. Aztán jöttek a választások, és ez a párbeszéd elakadt. Mi egy konferenciát hívtunk össze, ahol is ezzel a tevékenység ellen igyekeztünk fellépni írtunk levelet a lengyel miniszterelnöknek, a lengyel parlamentnek, annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a a tevékenységünket, mi itt a lignit, a barnaszén bányászat ellen vagyunk. Sajnos a válasz az nem úgy alakult, ahogy vártuk. Donald Tusk miniszterelnök, aki akkoriban egy másik energiaprojektben is tevékenykedett, ő azt mondta, hogy Lengyelország mindent megtesz annak érdekében, hogy a lignit bányászat tényleg optimális szintet, méretet öltsön, Ugye, akik, mindazok, akik ugye nemet vontak a, a, az atomenergiára, és így tovább nem tudnak most mit tenni. A lignit a barna a megoldás látszólag. Tehát ezt mondta tulajdonképpen miniszterelnökünk a tavalyi év során. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Látják, a lengyel kormány figyelmen kívül hagy minket, nem, nem veszi fel velünk a, a párbeszédet, még a lengyel parlamenti, tehát európai parlamenti képviselők levelét is figyelmen kívül hagyta, éppen ezért döntöttünk úgy, hogy újra megjelenünk itt önök előtt. Ha úgy döntenének, hogy felkeresik Lengyelországot, ha úgy döntenének, hogy bizonyos iránymutatásokat dolgoznának ki Lengyelország a lengyel kormányzat részére, akkor talán kormányzatunk párbeszédet kezdene a polgárokkal, mivel a kérdés maga nagyon fontos. Köszönöm szépen. Átadom a szót kollégámnak. aki szintén polgármester Gubin régióból. Bárszki esik. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, nem csak a Gubini régiót képviselem, hanem a Lengyel Környezetvédelmi Koalíció elnöke is vagyok. Hadd hívjam fel a figyelmüket arra, hogy e petíció után jönnek még mások is, hiszen Dulubuszkai régióban és Kubin régióban más településeken is hasonló a helyzet. 2009-ben volt népszavazás, de nem bevették figyelembe a regionális kormányzat képviselői ezeket. 2012 márciusában egy regionális fejlesztési tervet fogadtak el, a mi régiónkra nézve ez tartalmazott egy barna szín külszíni fejtésről szóló elemet is. Viszont ezzel kapcsolatban hiányzik a környezetvédelmi hatásvizsgálat, és figyelmen kívül hagyták a helyi hatóságok véleményét. A határ német oldalán van két szén tüzelésű erőmű, szén alapú erőmű. És ezek ugye meglehetősen komoly széndiokszid kibocsátók is egyben hogyha most még építenének egy harmadikat, az azt jelenteni, hogy itt a lignit égetés az ajlana három helyen nem messze egymástól. Nagyon nehezen elképzelhető, tehát hogy mi történne a jövőben. Hadd hívjam fel a figyelmüket még arra is, hogy közelünkben 6 Natura 2000-es terület van, és mindez negatívan befolyásolná ezeket a területeket is. Folyamatos nyomás alatt vagyunk gazdasági és politikai szereplőktől, arra igyekszenek kényszeríteni minket, hogy eh, egyezzünk bele, fogadjuk el ezt a helyzetet eh, az energiabiztonság nevében. Ezért is nagyon fontos, hogy a Parlamenti Petíciós Bizottság tényleg felismerje a helyzet súlyosságát. Hiszen ez Lengyelország más területi számos katasztrofásának hiszem. Tomás Vasnyevszki vagyok, ha megengedik. Én a külszíli fejtés ellenes bizottságtól vagyok, és röviden annyit mondanék, hogy teljes mértékben figyelmen kívül hagyták a népszavazás eredményét a sziléziai régiókban, és ez teljesen összhangban van a lengyel energia ágazat alakulásával. A harc már zajlik egy pár éve, de ez a harc tulajdonképpen a lengyel energiaágazat jövőjéről szól. Hasonlóan, mint a más fejlett európai országok, szerintünk vannak itt más utak, más lehetőségek, és hiszen ez katasztrofális környezet számára több ezer embernek el kellene költözni sajnálatosnak tartjuk, hogy ilyen lusták a politikusok nem képesek tenni az ügy érdekében, és ez ezerek szenvedését okozza. Igyekszünk tényleg nyíltan beszélni erről sok helyen, többek között az Európai Parlamentben és Lengyelországban is aktívak vagyunk. Tavaly a júniusi látogatásunk óta két nemzeti szintű konferenciát is tartottunk melyben igent mondtunk a fejlesztésre, de nemet a külszíni fejlesztésre. Nem szeretnénk, hogy, hogy a szénbányákban a legpiszkosabb és legelavultabb technológiát alkalmazzák. Számos levelet küldtünk a hatóságainknak, de mindezt csak arroganciával fogadták és testmértékben figyelmen kívül hagyták. Azt szeretném, hogy eh, nézzék meg ezt a problémát. A legjobb az lenne, hogyha elfogadnák a meghívásunkat, jöjjenek el Lengyelországba, nézzék meg, köszönöm. Grazie. Eh, köszönöm. Most megadom a szót Brekland úrnak a bizottság részéről. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen. Beszéltünk erről a petícióról június 15-én tavaly. Környezetvédelmi szempontból két kérdés merül fel. Az egyik az, hogy hogy végezték el a stratégiai környezetvédelmi hatás vizsgálatot. Ugye van itt, vannak itt környezetvédelmi iránymutatások Lengyelország számára 2030-ig ezek megsértését nem látjuk. Bírálták azt persze, hogy a konzultáció dátuma nem volt egészen világos, a polgármesterek azonban továbbíthatták véleményüket, nem értettek ezzel egyet, ez önmagában nem jogsértés. Hogyha az élőhelyek védelmére vonatkozó irányelvet nézzük, arról az oldalról lehetett volna, lehetne ezt az egészet megközelíteni, és a Natura 2000-es területek védelmének tiszteletben tartását. A lengyel hatóságok rámutattak arra, hogy ezzel kapcsolatban voltak törekvések, hogy ezt a helyzetet kezeljék valahogy kértük a lengyel hatóságok megerősítését eh, befogyasztással kapcsolatban, és eh, önök ugyanezt nem kapták meg, mi viszont igen. 2011-ből van egy levelünk, melynek értelmében kimondta az illetékes miniszter, hogy nem lesz bányászati tevékenység 2030-ig eh, Ez összességében véleményünk szerint pozitív. Ez azt mutatja, hogy a Natura 2000-es helyeken a gazdasági tevékenység teljes mértékben beszüntethető. Van lehetőség arra, hogy a tevékenységet ugye befagyasszák, tehát környezetvédelmi szempontból az volt a lényeg, hogy a Natura 2000 helyeket megvédjük, és a, a levelet itt most meg tudom osztani önökkel, mert mi ezt megkaptuk. Világos, hogy frusztrálja ez a polgármestereket, ezt nem tudjuk megoldani öm, így, de ugye van lehetőség, hogy, a, hogy ezt az üzenetet továbbítsák, és ha nem sikerül semmit tenni, akkor még mindig lehet más lépéseket tenni a bizottság képviselőjének. Köszönöm, Geringer asszony kapszótársaként. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałam się... Köszönöm szépen. Röviden az Európai Bizottság által elmondottakra hadd reagáljak, nem tudok ezzel egyetérteni, hiszen hogyha megnézzük a közösségi jogot, akkor úgy látszik, mintha itt minden összhangban lenne, mintha minden rendben lenne. Nagyon fontos az, hogy környezetvédelmi hatásvizsgálatot ugye elvégezzenek. Milyen jobb közmeghallgatást ö, tudnak elképzelni, mint a népszavazást, amikor is egy sor ember ugye azt mondja, vagy hogy nemet mond erre a folyamatra, hiszen ez elvileg a legnagyobb külszíni fejtéses projekt Európában. Ahogy tudják, nagyon sok strukturális alapos eszközt fektettünk be ezeken a területeken. A cél az kell, hogy legyen, hogy az ilyen jellegű befektetések stabilitását garantáljuk milyen stabilitásról beszélünk, hogyha hirtelen elköltöznek onnan az emberek, e, és senki nem akar ott befektetni, e, és ezzel teljesen eltűnik egy adott régió valójában. Az, hogyha figyelmen kívül hagyjuk a e, népszavazást, azt igenis bírálni kellene. Sok országban vannak népszavazások, ezek közül párat figyelmen kívül hagynak, párat nem. Úgy gondolom, hogy a jogsértést akkor lehet megállapítani, hogyha a emberek szavát és a figyelmen kívül hagyják. A petíció benyújtóid egy dologra kérnem meg. Jó lenne, hogyha plusz információt adnának, és elmondanák, hogy voltak-e más népszavazások Lengyelországban, amit így ehhez hasonlóan figyelmen kívül hagynak, hogy ez egy bevált gyakorlat-e, vagy nem. És egész egyszerűen mi a véleményük a régió ö, fejlődését illetően mi van más olyan befektetésekkel, amelyeket EU-s e pénzükből finanszíroznak lehet, hogy páran eltűnnek az adott régióból. Mik, mik ennek az egésznek tehát a következményei? Ez a projekt nem került meg teljesen a végrehajtásra, de bizonyos dolgokat fagyasztottak, és ez negatív hatással lesz magára a régióra és a jövőbeni kilátásokra. Tehát jó lenne, hogyha a petíció benyújtói pár szóban még rátérnek a részletekre. L'onorevole Hmm. E, e, Köszönöm, elnök asszony. Kiváló, hogy ezt a látogatást már előirányoztuk Lengyelország ezen régiójába. Tehát valamennyi kétséget ezáltal meg tudunk majd szüntetni. Itt ugyanis a Natura 2000 területek jövője forog kockán. Ez független a lengyel kormány terveitől. Kérem tehát, hogy hajtsuk végre ezt a tényfeltáró missziót, és várjuk meg, hogy milyen eredményeket hozzá ez a látogatás. Szó esett itt a környezetszennyezésről, a széndiokszid kibocsátásról. Nos, uraim, ezen a területen tesznek-e valamit jelenleg más energiaforrások, alternatív energiaforrások fejlesztésére vonatkozóan. Elnök, Merkis kolléga következik. Dank u wel, voorzitter. Ik heb... Eh, eh, eh, Köszönöm, elnök asszony. Egy kérdésem és egy bejelenteni valóm lenne először is, ami a petíciót, illetve a tanulmányt illeti. Láthatjuk, hogy egyre nagyobb a nyomás, hiszen szűkösek a természeti erőforrások, és egyre több bányát nyitnak meg. Európában innovatív módszerek felé tesznek lépéseket a bányászati tevékenység területén, hogy ezek a lehető legkevésbé környezetkárosítóak le- legyenek. A külszíni fejtés egy ökológiai katasztrófának minősül. Mit tesznek annak érdekében, hogy az ökológiai károkat csökkentsék? Lehetséges-e ezen bányászati tevékenység más módon való folytatása, tehát nem külszíni fejtésként? Úgy tűnik számomra, hogy a régió fejlesztését illetően központi jelentőségű ez a bánya. Vannak-e tehát alternatív fejlesztési lehetőségek, ehhez a külszíni barna szín bányához képest Az lenne tehát a kérdésem, most egy bejelenteni való. A Holland, Hollandiából van itt jelen egy látogatócsoport, itt a közönségnek fenntartott tribünön, akik a nyári szünet előtt a szabizottságunk utolsó ülésén vesznek részt elnök. Üdvözlöm az elnök, a vendégeket, Oken asszony. Na, alle nu taler deres egne sprog, så vil jeg Köszönöm. Én is anyanyelvemen beszélek Dánul, ha már ez a szokás alakult ki itt az imént. Magam is támogatom azt, hogy, hogy napirendre tűzzük ezt a helyzet, mert ez a projekt, ahogy Judith Merkel is mondta, Merkel is mondta, nem elfogadható. Tehát ha már ez egyfajta arrogancia ez a tájjal, a természettel szemben, durva fellépés. Ha valakit nem érdekel, mekkora a környezetvédelmi kár, mégis erőlteti ezt a projektet. Ám ugyanakkor úgy tűnik, hogy nem akarnak átállni modern, fenntartható energiahordozókra, új technológiára, új műszaki megoldásokra nem hajlandóak átállni. Ugyanúgy csinálják a dolgokat, mint régebben, ahogy eddig, a lehető legtöbb támogatásra törekedve régi elavult technológiák alkalmazásával, és hát a, a, a szén semmiképp sem nevezhető jövőben mutató energiahordozónak. Ha a Lengyelország modern jövőre törekszik, akkor az energiállátásában is meg kell ezt jelenítse. Ez ugyanakkor a hatáskör nem az Európai Unió kezében van, hanem Lengyelország maga kell, hogy döntsön, hogy vajon a, a modern, korszerű államok sorához akar csatlakozni, vagy, vagy tovább hordozza a régi környezetromboló technológiákat. Persze lehet meghallgatni a véleményeket, lehet állást foglalni, lehet figyelembe venni a népszavazások eredményét, a tüntetők eredményét, de nem tudom, hogy egyetlen készült-e igazi környezetvédelmi hatástanulmány halad nagyon fontos volna, és a, ha készült is ilyen, az állampolgárokkal tudatni kéne ezt, a közvélemény kéne, hogy érzékelje ennek meglétét. És 2013-ra ültetik át, kell átültetni a gyakorlatba is ezt. Tehát van még a, a lengyel állampolgároknak ideje. Még egyszer mondom, arra kéne törekedni, hogy Lengyelország akkor modern államok sorához csatlakozzék, és ne a féket tapossa, ahogy Lengyelország most teszi az energiahatékonyság tekintetében. Lengyelország tehát a szegénységére hivatkozva keres kifogásokat arra, hogy korszerű technológiákat vezessen be. Ez bizony egy retrográd hozzáállás, visszafelé halad az ország így, Lengyelország, Dánia szomszédja is a Dán kormány nevében is a Környezetvédelmi Minisztérium is támogatja Lengyelországot egy sor kérdésben, ám Lengyelország maga is kell tegyen valamit. Nem lehet mindent hagyni, mindenben másokra mutogatni. Az Európai Bizottsághoz is fordulok. Önök elégedettek azzal a környezetvédelmi hatástanulmányal, ami elkészült? Szerintem nem elég hatékonyan mondták be az állampolgárokat ebbe a folyamatba, ennyi legalább elmondható. Una replika. Köszönöm, Kolászka asszony, választ kíván adni? Ne, Ja wie, znam tą sprawę i wiele razy rozmawiałam z moim... Igen. Ja, nagyon sokszor beszélgettem erről Piotr Borisszal, aki ebből a térségből származik. Tehát nem egy megszületett döntés ellen tiltakozzunk. Azonban az aggaszt bennünket, hogy mintha elakadt volna a folyamat, és nem látunk világosan ebben a kérdésben. Tehát nem egy már meghozott döntés ellen ugyan bizonyos területfejlesztési tervek, ám még bármerre mehet a dolog, nagyon sok kérdés nyitva maradt a lengyelországi útunk során. Nem jó a, a terjedőségfejlesztés szempontjából az, hogy döntés, a lebeg a döntés, de a döntés még nem született meg. Göringer asszony. A döntés megtörtént, de további fejlesztés nem történik csak szén energetikai fejlesztés történik majd. Ez voltak éppen már önmegében döntés. Kollégám felkétel kérdésé van-e tiszta energiahordozó fejlesztésre lehetőség. Hát arra nem kapnak egyszerűen engedélyt. Például biogáz termelésre, vagy szél, szélenergia ö, tornyokra nem kap senki engedélyt, bármi fejlesztés történhet, az bizony csak szénipari fejlesztés lehet. Itt lobby befolyással kell számolnunk, amit, amit láttunk az utunk során, október végén jártunk ott, hiszen az ember akkor látja, akkor érti a dolgokat, hogyha látja a helyszínen, mert a szavak nem írják le pontosan, mi történik ott, meg az írott dokumentumok. Remélem, hogy ezen eszmecsőre után hallhatjuk majd a petíció szerzőitől meghallgathatjuk véleményüket és a válaszokat a kérdéseinkre. Egy perc válaszodás céljából. E, odpowiedzieć na szereg pytań, które tutaj e, zapadły. Nagyon sok kérdés záporozott, igyekszem röviden válaszolni ezekre. Az első kérdés, hogy folytatott más hasonló népszavazás Lengyelországban. Ezért februárjában Gorszkiban, Lengyelország északi részén, egy kisvárosban egy atomerőmű tervezett építéséről szólt, történt népszavazás, melynek eredménye azonnal elfogadták a hatóságok, sőt, még aznap az állampolgár, a, a, a miniszterelnök azt mondta, hogy borzasztó fontos meghallgatni az állampolgárok véleményét. Nos, hasonlókat nem hallottunk a mi népszavazásunkról. Senki sem tapsolt ennek, senki sem reflektált rá, és senki sem mondta azt, hogy a régióban nem épülnek további barna szén erőművek. Az egyetlen dolog, amit, amit kifejtettek, az, hogy a infrastruktúrális szempontból védelmet kapnak a mezők. az alternatívákkal kapcsolatos kérdést is kaptunk. A Gubin önkormányzatnál, a saját önkormányzatomban megtörtént már a térségfejlesztési tervet létrehoztuk. Bizonyos dolgokat viszont elakasztottak, letiltottak, mert a barna szénnel szemben lennének alternatívák, ám az elmúlt évek, években szinte háborúra kényszerültünk a hatós, az állami hatóságokkal. Szerencsére találtunk végül egy beruházót, aki meggyőzte a hatóságokat. Sajnos, sajnos azonban végül akadt egy, egy befektető, aki azt mondta, hogy csak a barna szén érdemes befektetni, és meg is indult a beruházás. Mi nálunk az elmúlt három év során nem született semmiféle szakvélemény. Döntés terveztünk 30 szélerőmű széltorony építését, előzetes megállapodások már meg is születtek, például a földvásárlás és szerződés aláírása került. Ám hirtelen felbukkant, hogy egy denevérfajta védelme miatt nem lehet szélerőműveket építeni, és nem hagyták jóvá a projektet. Halott hatalmas vesztességek érték a térséget ezzel kapcsolatban. 2030-ban már nem lehet majd beruházni ebben a térségben. Azok az önkormányzatok, amelyek már bírnak bizonyos tervekkel, sőt kiírtak pályázatokat is, le kellett állítsák a projekteket. Már most is folyamatos veszteséget jelent ez. Nos, azt hiszem, hogy ezt a pontot lezárhatjuk azzal a döntéssel, hogy nyitva hagyjuk a petíciót, mivel a kérdés teljes mértékben nyitott. Ez szerencsére egy olyan eset, amikor nem vészhelyzettel állunk szemben, tehát hogyha a kollégek egyetértenek, akkor a döntést a későbbi tevékenységeinkről elhalaszthatjuk, tekintettel arra, hogy egy tényfeltáró missziót kívánunk indítani a petíciót tárgyát képező helyszínekre, és majd a követ, egyik következő ülésünkön fogjuk értékelni a petíciót. Ha nincsenek ezzel szemben ellenvetések, akkor a vitát ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatosan lezárjuk és megvárjuk a lengyelországi tényfeltáró misszió eredményét. Még egyszer köszönetet mondok az itt jelenlévő lengyel hatóságoknak, most pedig áttérünk a naprend következő pontjára. Itt van Maria Luisa Rivera Alvarez, spanyol állampolgár petíciója, aki azért a Vicinos Valdo, Valdo Reblo Arnado Leon szervezet nevében fordul bizottságunkhoz. A petíció tárgya a palabányák kedvezőtlen hatásai, mely bányák Arnado faluban működnek. Tekintettel arra, hogy a petíció benyújtója nincs jelen, megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Ramos Floridónak. Toda esta petición, eh... Köszönöm, elnök asszony. A petíció tárgya ö, több nyílt külszíni palabánya működtetését érinti egy Ornandó nevű faluban, Kastília Leon tartományban. A petíció azt tartalmazza, hogy a környezetre és az ott lakókra káros hatással volna a palabánya működtetése, melynek bővítése eleve illegális a petíció szerint, és, holott, és ennek ellenére nem léptek közbe az, az, ön, az érintett önkormányzatok és a regionális hatóság sem. Ezért a Castilla és Leon tartomány ombudsmanához is beterjesztettek petíciót. Az Európai Bizottság megvizsgálta a petíciót, és és a környezetvédelmi hatás tekintetében az Európai Parlament petíciós bizottsága elé került ez az anyag. Van közösségi környezetvédelmi jogszabály, amely hatája esik ez a téma, és létezik egy, és más kérdések pedig a spanyol bányászati törvény hatája alá esnek, és nem az Európai Uniós jogszabályok alá. A környezetvédelmi hatástanulmányokról szóló irányelv hatája alá esik ez a téma, és ez egyéb irányelveket is érint. A kettes, a környezetvédelmi hatástalananyagról szóló irányelv második mellékletére vonatkozik erre a témára, amely kitermelési ágazatokra és pontosabban külszíni fejtésekre vonatkozik. A kettes mellék mellékletbe eső témák azonban nem minden esetben követelnek meg környezetvédelmi hatástanulmányt. Az egyes mellékletbe esők azonban igen. Bizonyos küszöbértékek és kritériumok döntenek ebben, valamint a, a fejtés mérete, a projekt kihatásai, és a, az a kérdés, hogy vajon átültették-e már az irányelvet, vagy sem a, a tagállami jogszabályok körébe a természetvédelmi habitat irányelv is releváns lehet, hiszen a projekt potenciálisan negatív hatással lehetne a Natura 2000 területekre. Mi úgy gondoljuk, ez, ez nem áll fenn ebben a konkrét ügyben. Az Európai Bizottság szolgálatai a petíció megvizsgálása után úgy döntöttek, hogy, hogy vizsgálatot indítanak, amely az európai környezetvédelmi jogszabályok alkalmazási körére szorítkozik. E, vizsgálat során e, eszmét jöttünk a illetékes spanyol hatóságokkal, és a bizottság szolgálatai felhívták a illetékes spanyol hatóságokat több alkalommal, hogy tájékoztasson bennünket, milyen intézkedések tettek arra és hogy az Európai Uniós Környezetvédelmi jogszabályok kielégüljenek. A, tájékoztak bennünket ebben az esetre vonatkozó lépésekről a külcini palabányászati kitermelésről, amely a petíció tárgya. A bizottság a spanyol hatóságoktól választ kapott tehát, egyrészt a Castilla León környezetvédelmi hatóságtól, valamint a idegenforgalmi és ipari minisztérium helyi részlegétől, a 2001-es éves engedély 10 évre került kiadásra, mely egy az évtizedre szóló kitermelési és bányalapítási tervet is tartalmazott. A helyiek panaszai alapján megvizsgálták a spanyol hatóságok különösen a hulladéklerakás kérdéseit, és bizonyos feltételeket, illetve korlátokat szabtak e tekintetben. 2011-ben a bánya egyes tevékenységeit letiltották, leállították, sőt bírsági eljárás is indult, azért, mert nem teljes mértékben felelt meg a kitermelés mikéntje a kiadott engedélynek, illetve a vállalat által a vállalat kérte, hogy hosszabbítsák meg a kitermelési engedélyt, mert további ö, palát találtak, ezt jelenleg vizsgálják a spanyol hatóságok, különös tekintettel a környezetvédelmi kihatásokra vonatkozó jogszabályokra. A regionális ombudsman is szerepet kapott ebben a kérdésben a petíciónak köszönhetően, és a felhívással fordult regionális hatósághoz ombudsman is, amelynek során, amelynek nyom, betudhatóan több intézkedés született, az ombudsman helyén valónak találta korrektnek a spanyol hatóságok ilyetén eljárását. Ezért áprilisában a regionális hatóságok újra megvizsgálták a helyzetet, és megerősítették, hogy a bánya kiterjesztéséről szóló hatás, körülfidelmi hatástanulmány folyamatban van, és a monitoring is folyamatban van, amely azt találta, hogy minimális a bányászat hatása a környezetre, és biztonságban vannak a helyi lakosok. Ezen vizsgálatok eredményei fényében, figyelembe véve, hogy az Európai Bizottság hatásköre csak a köz, Európai Uniós közvetvédelmi jogszabályok betartására vonatkozik, azt láttuk, hogy e tekintetben nincs jogsértés. Tehát az Európai Uniós közvetvédelmi jogszabályokat nem sérti e tevékenység. Az illetékes spanyol hatóságok tettek olyan intézkedéseket, amelyek révén biztosítják, hogy a jogszabályok betartása kerüljenek. Mrs. President, I think we should keep this open. Köszönöm. Igazából aggaszt, amit hallottam, és láttam Leon északi részén ezt a fajta kitermelést Asztóriában. És katasztrofális volt. Egész egyszerűen lekapták a hegyek tetejét. És ez csak azért volt, hogy munkahelyeket tartsanak meg. És látszólag ez most folytatódik, és tovább zajlik ez a tevékenység. A hatóságok értékelése meglehetősen katasztrofális volt, hogy szépen fogalmazzak. Úgy gondolom, hogy kicsit jobban meg kell vizsgálnunk ezt az egészet, mivel úgy gondolom, hogy a rendelkezésre álló információ, és most nem önt akarom hibáztatni meg a bizottságot, hanem a helyi hatóságoktól beérkező információk egész egyszerűen nem kielégítőek, nem elegendőek. Világos, hogy a petíció benyújtói mindig érzik ezt a törvényhelyzetet. Köszönöm. Mája, kollega? Igen, nagyon köszönöm. Nagy figyelemmel hallgattam az elhangzottakat. És itt most azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ez ugye még egyelőre függőben marad, hiszen zajlanak még a vizsgálatok. Meg kell majd nézni, hogy itt tényleg arra az eredményre jutunk-e, hogy ez a külszíni fejtés megfelel a követelményeknek. Nos, azt hiszem, hogy lezárhatjuk azzal a döntésre ezt az ügyet, hogy nyitva hagyjuk ezt a petíciót annak érdekében, hogy a bizottságnál zajló eljárás eredményét megvárjuk, természetesen arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy tájékoztasson minket a fejleményekről, amelyek érdekesek lehetnek szempontunkból ezzel az ügyel kapcsolatosan. Most pedig áttérek a napirenden szereplő következő petícióra, 982.007-es petíció, ez a 18-as napirendi pontban. Torkild Totszenden állampolgár nyújtotta be a Borger Gruppen csoport nevében itt egy autópálya építési projektről van szó Kiplev és Zonderborg között Dániában. Nincs jelen a petíciót benyújtó, tehát azonnal meg is adom a szót ezen petíciót, illetően is az Európai Bizottság képviselőjének Pregland úrnak. Thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. E tekintben az Európai Bizottság még nem alakította ki álláspontját. Potenciálisan felmerült, voltak ö, Dánia részéről jogsértések a hatástudományok elkészítése ügyében. Figyelmeztettük a Dán hatóságokat erről, és a, a Dán hatóságok kiegészítő tájékoztatást adtak, mely rámutott arra, hogy nincs súlyos hatás. Az autópálya építés kapcsán nem adódik ilyen súlyos hatás a Natura 2000-es élőhelyekre vonatkozóan. Dán hatóságoktól kapott tájékoztatást arról is szólt, hogy a békák útvonalát is levédték, akik egyik tóból a másikba vándoroltak, amelyek vándoroltak, és az új autópálya hatása a madár, madarak élőhelyére is minimális. Én értelemben helyi monulatot korrektnek találtuk a Dán hatóságok tájékoztatását, és ennek alapján lezártuk az ügyet. Nincs arra vonatkozó bizonyíték, hogy akár az élőhely, akár a madár irány megsérült volna. Köszönöm. Alken asszony el szó. Er er Köszönöm szépen. Nem meglepő, hogy a bizottság így válaszol. Azt szeretnénk, hogy a bizottság foglaljon állást a különböző hatványozott hatások vonatkozásában. Ezt a Dán hatóságok nem végezték el, az egyes aspektusokat külön-külön vizsgálták meg, és nem vizsgálták meg ezeket egyben. Hogyha megnézzük az egészet térképen, hogy hogy is állnak össze ezek a, az útvonalak, és akkor itt légszennyezésről is beszélhetünk, nem csak zajterhelésről Azt szerettük volna, hogy a bizottság vegye komolyan az irányelv ezen részét, nézzék meg az egész spektrumot, ne csak egyes aspektusok vonatkozásában foglaljanak állást, hanem megnézik az egyéb kapcsolt kihatásokat is. Nem tudom, hogy tovább tudunk tehát ezzel kapcsolatban lépni. Az a benyomásom, hogy a Dán kormány sokat tenne teljesen szintől függetlenül, vagy politikai hovatartozástól függetlenül a korábbi Dán kormány még talán, talán tett fel kérdéseket, de aztán mindig arra jutottak, hogy nincs mit tenni. Talán még egyszer fel kellene tenni a kérdést, hát, hát most ezzel a helyzettel kapcsolatban ez van, de talán a jövőbeni projektekkel kapcsolatban jobb lenne további vizsgálatot kérni. Ugye a BKK útvonalát védjük, ez egy enyhítő intézkedés tulajdonképpen, de nem elegendő összességében. Korábban azt kértük, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, még nem tudom igazából, tovább tudunk elépni, és ha igen, hogyan. Igazából itt csak megállapíthatjuk, hogy látszólag továbbra is lehetséges így állni ehhez az irányelvhez. Jó lenne, hogyha ezt az irányelvet, ezt az egyébként nagyon jó irányelvet teljes mértékben kiaknáznánk. Dánia ezt megengedheti magának, hogy azon ország vagyunk, ahol nem kell mindig azt mondani, hogy fú, nincs rá pénz sajnálatos módon. Ö, hát ha már mi sem tartjuk be ezt az irányelvet, akkor tényleg baj van. Tehát a bizottságnak azt mondani, hogy ez nem kielégítő, az egész eljárás nem volt kielégítő, és túl korán elfogadták ezt a Dán kérést, ez tényleg csak egy kifogás volt inkább. De, dr. Bregland, una replika. Bregland úr válaszolhat. We are convinced that the cumulative effect... Meggyőződésünk, hogy eh, e, figyelembe vettük eh, azt, eh, amit írtak, teljes, bizalmunkat élvezi a jelen Dán környezetvédelmi miniszter, éppen ezért talán még egyszer megkérdezhetjük, hogy mi a helyzet ezzel és megosztjuk önökkel az eredményeket. Noi, Azt hiszem, hogy a bizottság válaszai alapján, valamint Okán asszony észrevételei alapján, más hozzászólást nem hallottam, Lezárhatjuk ezt a petíciót. Mindenképpen mégsem. I was very happy to hear that because... Nagy örömmel hallottam, hogy egy új kérés is lehet esetleg. Hogy értékelik ezt a lépést? Nem gondolnám, hogy ez feltétlenül kielégítő lenne. Tehát várjuk meg a választ, nem fog ez hosszú időt igénybe venni. Úgy gondoltam, hogy a bizottság itt általánosságban szól hozzá. Nyitva tartjuk, nyitva hagyjuk ezt a petíciót tehát, és várjuk a bizottság későbbi válaszát. And, yes, it's okay. So we, we maintain the, the Jól van, tehát nyitva hagyjuk ezt a petíciót itt? Okay. Uh, thank you. We can go to the uh, next term. Rá is térünk a következő napi rendi pontunkra. 321 2003-2011-es uh, petíció Alejandro Sánchez Egy spanyol úr van jelen. Kérem, szóljon hozzá. Nagyon köszönöm. Légszennyezésről beszélünk, ez nem mellékes. Több ezer több ezeren életét veszték emiatt, mindent meg kell tennünk ennek csökkentése érdekében. Madrid van nagyon magas a légszennyezettség, és a legfrissebb adatok alapján ezek tényleg nagyon szomorú adatok, nagyon kellemetlen adatok. Megváltoztatták a mérőhelyek felállítását, áttették őket zöld területekre, és így hirtelen jobbak jobbak lettek az értékek. 2011-ben, miután az Ecologistas nyújtottak valamit, kicsit javult a helyzet, de még mindig komoly érték túllépés volt, tehát csak ott voltak alacsonyabbak az értékek, amiket amely mérőállomásokat parkokban állítottak fel. A mérőállomások száma, amely túllépéseket mutat, szintén emelkedett 6-ról 9-re a belváros a legszennyezettebb terület. 2012-ben tovább romlott a helyzet. Madridban jogsértésről beszélhetünk éppen ezért. A környezetvédelmi szervek a várostól származó adatokat használnak, és a dioxid értéke nagyon sokszor túllépje a megengedett értéket, 19-szer, hol csak 18-szor szabadon. Katasztrofális adatokat látunk tehát, évek óta ez a helyzet sajnos Madridban. El akartak fogadni ugye egy törvényt a lég, levegőminőséggel kapcsolatban, azonban azt látni kell, hogy itt olyan eh, intézkedéseket eh, tesznek, amelyek nem igazán jók, nem igazán ö, eh, ö, célzottak. Tehát igazából látszat intézkedéseket tesznek, nem jó intézkedéseket tesznek. nem hatékony lépéseket. Aztán volt még egy sor a közlekedés szempontjából és egy sor intézkedés a helyi helyközi tömegközlekedés vonatkozásában, ahol sajnos a város csökkentette a támogatás mértékét. Ez sajnálatos, itt is lépéseket kellene tenni. Látszólag ugye a tömegközlekedést használóknak is többet kell most fizetni. Többe kerül ez az egész, és ez nem igazán jó. Azok tehát, akik a tömegközlekedési eszközöket használják, ők ugye hát környezetvédőbbek, környezetbarátabbak, azt is látni kell. jegyekből származó bevételek több mint 50%-át máshol használják fel. Tettek ugyan lépéseket, de nehéz itt az elnök arra kéri a hozzászólót, hogy kicsit szóljon lassabban. 7 percem van, hogy ezért siettem, mondja a beszélő. Nos, ezen túlmenően bejelentésre került az is, hogy a tömegközlekedési eszközök járatsűrűségét csökkentik, például a metarójét, és ez is szomorú. Annak ezzel kapcsolatban is becslések, ezt is át tudjuk küldeni önöknek. Ez a 323 2011-es petíció az azt jelenti, hogy egészen addig, amíg itt megsértik az európai irányadó értékeket, és ugye, csökkentik a tömegközlekedési támogatását, és, és mondjuk kiépítik a gépjárművek közlekedés lehetőségét, pont az ellentetjét kellene tenni ennek. Egy moratóriumra lenne szükség, azonban jelenleg nincs semmi intézkedés, ami a magángépjárművek közlekedését csökkentene, és ez az egyik oka a környezet szennyezésnek. Látszólag a levegőminőség területén tesznek lépéseket, de hát ez nem feltétlenül kielégítő. Azt követeljük tehát, hogy eh, hagyjuk nyitva ezt a petíciót, annak érdekében, hogy felvessük az új információkat, és nézzük, hogy milyen intézkedések lesznek még a tömegközlekedés, illetve a gépjármű közlekedés területén. További becslésekre lenne szükség. a levegőminőség vonatkozásában és a tömegközlekedés támogatása területén. Nagyon fontos az is, ami a mérőállomásokkal történt ezen túlmenően adóügyi intézkedésekre is szükség lenne, támogatni kellene a nem szennyező közlekedési eszközöket. Elnök, köszönöm szépen a bizottság képviselőjéhez fordulok, tessék. Eh, köszönöm szépen. Angolul fogok beszélni. Mindenesetre köszönetet mondok, mert nagyon érdekesek ezek az információk számunkra. Néhány nappal ezelőtt ülést tartottunk a spanyol kormány környezetvédelmi államtitkárával. Nagy érdeklődésünkre tart számot a polgárok véleménye is, akik a környezettel foglalkoznak. Köszönetet mondok tehát. Most angolul folytatom. Nagy öröm volt számomra spanyolul hallgatni az előadásokat, ez nagyon tetszik nekem ez a nyelv. Uh, Spain does exceed the limit values for uh, the protection of human health as regards certain pollutants. Nos, Spanyolországban foglalkozunk ezekkel Yes, unlike some other member states, uh, the exceedance uh, of certain limit values. Bizonyos országban ugye láthatunk uh, uh, ilyen határérték túllépéseket, uh, nézzünk egy másik európai felső, például Berlinben is vannak bizonyos intézkedések, és ezek lehetővé tették a, környe, tehát a közlekedésből származó szennyezés 57%-os csökkentését. Ez mindenképpen sikertörténet. Berlinben azonban még mindig vannak problémák a szomszédországból származó szennyezések a Spanyolországban. Nem ez a helyzet. Spanyolországban a legtöbb probléma spanyol kibocsátásból származik. Tehát ezeket az információkat, amelyeket most megosztok önökkel, megosztottuk a spanyol kormányjal, és Spanyolország a négy határértékből hármat megsért és hogyha a saját területén az ember megsérti a kibocsátási értékeket, hát akkor ugye nehéz megfelelni a lég, levegőminőségi irányelveknek. Lehetnek ugye határon átnyúló kibocsátások, de hát Spanyolország esetében nem beszélhetünk erről. A Spanyolországban főleg spanyol szennyezést látunk, ezért felkértük a spanyol kormányt, hogy biztosítsa a megfelelést ezen a területen, ami a madridi konkrét ügyet illeti, most többet nem szeretnék ezt hozzászólni, hogy ugye jogsértési eljárás zajlik. E tekintetben nem szeretnék túl sok információt kiadni, de minden esetre zajlik egy eljárás, egy ilyen jogsértési eljárás Madrid ellen. lesznek döntések a bizottságon belül, többet erről nem tudok mondani. Azt is látni kell, hogy a spanyol hatóságok esetlegesen további kiterjesztést kérnek majd. Barcelona vonatkozásában született már döntés ezen a héten. Állítólag Madrid és a nitrogéndioxid vonatkozásában ilyen kiterjesztést kér. Köszönjük a petíció benyújtójának, hogy tájékoztatott minket a madridi helyzetről. Bárhol megsértik ezt a két nevezett határértéket, úgy az a közegészségére is ugye hatással van Itt ugye bizonyos dolgok elvásárolva lehetőség. Hogyha megsértik tehát a nevezett határértékeket, úgy gondolom az tényleg mindenképpen káros az egészségre. most sokkal komolyabb adatok állnak rendelkezésre, mint 2005-ben, amikor az utolsó értékelése sor került. Most már a ügyhez, tehát nem szólok hozzá. Tudjuk tehát, hogy túllépik a határértékeket. Ugyan egyenlőtlen módon, de mégiscsak helyszinten lehetne kezelni ezt a problémát, hiszen ez meglehetősen helyi jellegű probléma, helyi intézkedésekkel lehetne segíteni ugye a tömegközlekedés támogatásával, csökkentett forgalmú területek kialakításával, és így tovább. Mindenképpen azt javasolnám, hogy ahogy a petíció is elmondta, hogy ez maradjon nyitva még, várjuk meg a spanyol hatóságok értesítését a határértékekkel kapcsolatban. általában elvileg lesz egy terv, amelyben a spanyol hatóságok tájékoztatnak a dolgok állásáról. Köszönöm. szépen. Megnyitjuk a vitát. Jöjjön asszony. Köszönöm szépen a szót. Elnök úr. A magam részéről magam is támogatom azt, hogy a petíció ügye maradjon nyitva. Tény, hogy a madridi ö, érintett körzet szennyezett nitrogén, ö, dioxid és egyéb szennyező anyagok vannak a levegőben, tények mutatnak. Az Európai Bizottság képviselője is azt mondotta, hogy adtak, ugyan, adtak lehetőséget a madridi hatóságoknak, hogy oldják meg a problémát. Erre van lehetőség szerintem, nem is olyan borzasztó költséges, viszonylag egyszerű, megléphető volna. Botai az, hogy megmutatta azt a levegőminőségi tervet áprilisban, amely Madridot érintette, ám azt a véleményt is hallottuk, hogy ez nem áll másból, mint a parkolódíjak növeléséből. Aztán az önkormányzati csoportosulás májusban a Madrid levegő minősége tárgyában egy konferenciát szervezett. Én magam is ismerem a helyzetet, dolgoztam madridi polgármester hivatalban a szocialista frakció képviseletében, és újra is elmondták, és elmondtuk, hogy véget kell vetni a levegőszennyezésnek, mert az az egész, emberi egészségre is hatással van, különösen a nitrogén-dioxid magas szintje, szintjére igaz ez. Azt kérem, hogy az, a madridi hatóságnak jutassák el ezt az üzenetet, mert azon az ülésen májusban több intézkedés és mechanizmus felvázolásra kerül, 16 nagyon konkrét intézkedés, és az ellenzék teljes mértékben támogatta ezt. A, a lakóterületekre vonatkozó prioritásokat például az erdőtelepítés, a tiszta energiaforrások alkalmazása, ezt mind-mind éves jelentések is támogatták, a a közlekedés csökkentése, a tömegközlekedés nagyobb mértékű alkalmazása, 30%-kal növelni az oxigén termelést, sebességkorlátozás az autópályákon, egyes körzetekben a hétvégén a közle- autó, gépkocsi közlekedés tiltása, különösen az egyetemi ö, negyedre vonatkoztatva és koncentrálva ezt az intézkedést, meg a Caritas út, környékére. Ezáltal tízezer kerékpár és motorkerékpár, vagy moped parkolót építése és a, a tömegközlekedés költségének csökkentése. Mindezek az intézkedések jelentősen csökkentenék a nitrogén-dioxid kibocsátás szintjét, és jobb minőségű levegőt biztosítanak a madrid lakosoknak. Én eh, primer lugar... Köszönöm, Árjasz úr. Köszönöm, elnök úr. Először is tisztázni szeretnék egy dolgot. A madridi levegő minőségét javítani kell. Nekem négy gyermekem van, Madridban élünk, tehát el tudják képzelni, hogy én is azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha javulna a levegő minőség. Azonban vannak kétségeim a petíciót illetően, megnéztem a dokumentumokat, amelyek az elmúlt napokban befutottak. Az első kétségeim akkor támadtak, amikor itt arról esik szó, hogy ugye az Európai Unióban 140 olyan terület van, amely nem teljesíti a levegő minőségre vonatkozó kritériumokat, az Európai Bizottság már kifejezte véleményét ezzel az ügyel kapcsolatban. Nem ma történt ez, de van egy írásbeli anyag. Madrid városa próbál megfelelni a követelményeknek, annak érdekében, hogy a levegő minősége javuljon, és a 2008-as idevágó irányelvet is tiszteletben, tiszteletben tudják tartani. Madridban a küszöbértékeket túl lépik, de minden esetre Madrid Japánban az éghajlati feltételek nem annyira kedvezőek, mint például egyes észak-európai térségekben, gondolok itt például a szennyező részecskékre, a finomporra, más térségekben ugyanis ezek sokkal alacsonyabbak. Mi Madridban és Spanyolország egyéb régióiban megfelelő intézkedéseket fogalmatosítanak, de itt csupán Madridról esik szó. Nem fordultak a bírósághoz, hogyha a petíciót benyújtója megfelelő bizonyítékokkal rendelkezik azt illetően, hogy Madrid városa a 2008 per 50-es jogszabálynak nem felel meg, mégsem fordult bírósághoz, mert tudta, hogy a bíróság nem adott volna a helyt ennek a panasznak. Úgy vélem, hogy a petíciót benyújtója csak a levegő minőségével foglalkozik, nem pedig a tömegközlekedés vagy egyéb ö, ügyek helyzetével. Itt ezek csupán vélemények, amelyek a petícióban szerepelnek. Elmondhatom, hogy itt ö, két különböző dologról van szó. Hogyha nyitva akarják tartani a petíciót, akkor itt a, egy valódi témakörrel kapcsolatosan kellene petíciót benyújtani. Én ezt a petíciót bezárnám. Itt arról a tényről esik szó többek között ezzel az ügyel kapcsolatban, hogy eljárás indult. Ki kéri azt, hogy tartsuk nyitva a petíciót? Most már meghallgattuk a bizottságot, mi döntünk -e arról, hogy nyitva hagyjuk -e a petíciót, nem pedig az Európai Bizottság, az csupán válaszol kérdéseinkre, és mi aztán e, ennek megfelelően járunk el. Én kétségeimet fejezem ki, azt illetően nyitva kell hagyni ezt a petíciót. Hogyha eljárás zajlik, akkor miért is beszélünk erről a témáról, meg kellene várnunk, hogy az eljárás lezáruljon. Aztán itt a bizottság szót ejt arról, hogy a petíciót benyújtónak friss adatokra van szüksége. Ez azonban nem az ő feladatköre, hanem az illetékes ki nekik kell a naprakész információkat rendelkezésünkre a nem pedig a petíciót benyújtónak. A madridi önkormányzat vagy a spanyol hatóságok, az illetékes hatóságok feladata ez. Kérem tehát, hogy a bizottság zárja le, vagy hagyja függőben ezt a petíciót. A bírósági eljárás lezárultáig ez az álláspontom. Elnök, köszönöm, Arias úr, Auken asszony következik. Mindenek előtt köszönetet mondok a bizottságnak, jól válaszolt véleményem szerint. Nem hiszem, hogy ért Istenek Dán tehát megismétlem. Ré, remélem, hogy hasonló lelkesedéssel követik majd ezt az ügyet. Ez az első eset itt a bizottságban, amely Madrid városára vonatkozik, ahol én tényfeltáró misszió jártam, és láttam, hogy a polgárok érdekeit lábbal tapossák, már ami bizonyos kritériumok tiszteletben tartását illeti. Egyes ö, utak ö, a valóságban autópályák voltak, és ö, egy találkozó alkalmával 400 polgár volt jelen, és ők azt mondták, hogy ők valódi polgárainak érzik magukat ennek a városnak, tehát nem tudom, hogy a bizottság most elégedettségének adhat-e hangot ezekkel a fejleményekkel kapcsolatban, de bizonyosan volt bizonyos hanyagság a kritériumok ellenőrzésével kapcsolatosan, hiszen volt olyan autópálya, amely nagyon sűrű lakott területeket szelt át, hatalmas szennyezést okozott mindez Madrid szívében, bármiféle ellenőrzés nélkül. Most úgy tűnik számomra, hogy a bizottság végre valahára komolyan figyelembe veszi ezt a kérdést. Elhangzott, hogy ez nem csupán Madridot érinti ez a probléma, tehát a légszennyezettségi kritériumok túllépése ez Kopenhágát is érinti, ahol a polgárok nagy része kerékpárral közlekedik. Ez mindenképpen egy korszerű jelzés, még a polgári középosztály is biciklivel közlekedik Kopenhágában. Tehát egy újfajta magatartás van kialakuló félben, új megoldásokat kívánunk találni, amelyek kevésbé költségesek. Hogyha bicikliket használunk, ezek kevesebb helyet foglalnak el, kevés költséget okoznak, nem szennyeznek, ugyanakkor ehhez személyes döntésre van szükség, nem tudom, hogy mindenki járhat a biciklivel. Köszönöm. A asszony a petíció benyújtójáé a szó. Köszönöm szépen. Először is azt szeretném kifejteni, hogy az a tény, hogy környezetvédelmi problémák vannak más városokban is, meg légszennyezés van más városokban is, nem jelenti azt, hogy a madridi problémával ne kéne szembenéznünk és kezelnünk. Mi petícióban nyújtói vagyunk azok, akik ott lakunk Madridban, akiket súlyosan érint a légszennyezés, akik megszenvedjük azt rendszeresen túllépik a határértékeket a szennyezési adatok, és meg kell oldani ezt a problémát. Számunkra ez aggályos. Persze máshol másokat is érint a, a szennyezés, azok a saját megoldásokat kell megtaláljuk. A közlekedés tekintetében teljesen világos a korreláció a tömegközlekedés rendelkezésre állása, illetve ára és a környezetszennyezés mértéke között. Úgyhogy világos az, hogy ösztönöznünk kell a, a tömegközlekedést, használatát, és ez ö, közvetlen módon csökkenti a légszennyezést. Ha intézkedéseket hoznak a légszennyezés csökkentésére, azokat el kell magyarázni, ki kell fejteni, sok esetben ennek írott szavak maradnak, nem követi ezeket cselekvés. Ezért fontos, hogy mindenki átlássa ezek lényegét. A légminőségi terv Madrid városára vonatkozóan Ugye erről többen beszéltek. Jó lenne, ha itt lennének a bizottság előtt is. Ezek a tervek nem annyira a lég, levegő minőségének se javítására, mint pénzgyűjtésről szólnak. Elnök Echeverrias úr kap még egyszer szót. És ki... Köszönöm, és megismétlem, amit mondtam, a madridi városi hatóságok nem csak pénzt gyűjtöttek be. Ez persze lehet a petíció benyújtásának véleménye, és ez joga van, ám más dolog vélemény nyilvántalan, és megint más tényekre hivatkozni. Én tényekre hivatkozom, mondom, hogy a környezetvédelmi problémát meg kell oldani, és a megoldás érdekében születtek lépések, a városi hatóságok hoztak intézkedéseket, ezek több témára koncentrálnak, például a parkolórákra, ez nem csak bevételt, nem bevételt gyűjtését jelenti a városi kasszába, hanem a közvetlen hatása van a levegő minőségére. Különbséget kell tennünk a tények meg a magánvélemények között. Nem hiszem, hogy vélemények alapján nyitva lehetne hagyni ezt az ügyet a vélemények, például a, a, a hatóságok pénzgyűjtési szándékáról. Szerintem le kéne zárni ezt a petíciót, aztán valaki majd új petíciót szeretne begyűjteni, ám legyen egy más témában. Es en este caso el peticionario, que agradezco eh, la información porque nos preocupa a todos en general. Köszönöm. Mindennyiunk számára fontos ezen előírások betartása. Ez mindenkit érint, minden várost érint. Itt most ugye konkrétan eh, Madridról van szó. Köszönöm szépen a bizottság képviselőinek is eh, a, azt, hogy ilyen világosan fogalmazott Spanyolország itt írt túllép három értéket. Nyitva hagyjuk tehát ezt a kérdést. Én is fordultam kérdéssel a bizottsághoz. Barcelona és Madrid vonatkozásában tettem fel kérdéseket. Madrid esetében ugye a NO2-ről volt szó, mind a két helyen túllépték az értékeket 50 mikrogrammal körülbelül. Talán hasznos lenne más városok számára is ez az egész eljárás. Megvannak ugye az irányadó anyagok irányelve, 2015 egy fontos dátum, ezzel kapcsolatban addig ugye tényleg meg kell tartani, be kell tartani a, az intézkedéseket, hogy tisztább legyen a levegő az Európai Unióban. Most miután meghallgattuk a véleményeket, úgy gondolom, hogy nyitva hagyjuk ezt a petíciót, és remélhetőleg tényleg itt a szakbizottságunk hozzá tud járulni a folyamatok pozitív alakulásához. nagyon lényeges, hogy az egész Európai Unióban tényleg tiszta legyen a levegő. Úgy gondolom tehát, hogy ezzel le is zárhatjuk ezt a pontot, rátérünk az utolsó napi rendi pontra, amelynek végén aztán az ülést is lezárjuk. 20-as pont következik. 806 per 2010-es petíció, Emmanuel Domitakis, görög állampolgár nyújtott ezt be. Nem. Stavropoulos asszony ismerteti, ezt kérem fogalmazza röviden, és sok időnk. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Egy 2010. június 25-i petícióról szeretnék beszélni. A petíció benyújtója nevében szeretném hangsúlyozni, hogy a környezetvédelem az egyik legfontosabb szempontja a vállalatnak, és nagyon átlátjuk e kérdés, és a kérdések súlyát. A Kréta Farm a petíció benyújtója az egyik azon kevés görög élelmiszeripari vállalatnak, amely a pénzügyi válság közepette is magas minőségben termel a legmagasabb higiéniai normáknak megfelelő módon. gondolkoz globálisan, cselekedj helyileg, az az a, az a szlogen, amely alapján megszervezte a vállalat tevékenységét az Egyesült Államokban és Európában, a svéd, spanyol és olasz piacokon, olyan piacokon, ahol nagyon magas normák, minőségi és közművelő normákat követelnek meg. A vállalat ereje tehát nem csak az innovatív szabadalmakban rejlik, melyek, melyekben a különféle termékekben az állati zsíradékot olívaolajjal váltottuk ki, hanem a vállalatnak van egy imázsa is a magas szintű környezetvédelmi sztenderdek betartásából adódóan. A Kréta Farm a, a 13 évvel ezelőtt kezdte működését, és onnantól kezdve a zöld fejlesztés filozófiáját követte, vállalásokat éve is, Görögország szerte a Kréta Farm Kréta szigetén működik, az Európai Unió egyik legdélibb perifériáján. Saját kezdeményezésére és nagy beruházási költségek árán a vállalat minden szinten éllovas maradt, beleértve ezek közé a körzetvédelmét is. A Kréte Farm mat folyamatosan ellenőrzi az összes állami és helyi hatóságok, és bír minden szükséges engedéllyel ahhoz, hogy helyben működjék. Ezen túl az állítólagos környezetszennyezéssel kapcsolatban szeretném bemutatni a tengervíz elemzés eredményét bemutatni, amelyet a vállalat a szemben a tengerpart élvezetben végzett az illetékes állami hatóság, is amely bemutatja, hogy semmiféle tengerszennyezés nem történt és akár úszni is lehet abban a, azon a tenger szakaszon, amely a vállalat telephelyével szemben helyezkedik el. A Kréta Pharma petíció benyújtója nagyon nagy hangsúlyt helyez a környezetvédelmi kérdésekre, hiszen saját érdekét is szolgálja ezek figyelembevételé. A vállalat célja, hogy minden környezetvédelmi jogszabálynak megfeleljen, és fenntartsa jó hírnevét a végfelhasználók szemében is. Ezért vagyok ma itt, hiszen e kérdés rendkívül kényes számunkra, és nagyon fontos vállalat számára, imázsa szempontjából. Ezért nyújtották be ezt a petíciót, és ezért tagadjuk minden, minden olyan állítást, amely a környezetvédelmi normák megsértéséről szólna a Kreta Farm részéről. Köszönöm, hogy meghallgattak. A continuación damos la palabra al representante de la comisión, señor Igen, nagyon köszönöm. A bizottság képviselőjének adok szót. Thank you very much, Mr. Nagyon köszönöm. Köszönöm a petíció benyújtójának is ők rámutattak arra, hogy tényleg kötelezettséget vállalnak a környezetvédelme mellett. bizottság szempontjából, szemszögéből ez egy érdekes petíció, egy írásos kérdésre köz, adott közvetlen válasz. Ezt tulajdonképpen 2010-ben kaptunk a tenger szennyezés kapcsán a Kréta sertés farm mellett nem sokkal. Az Európai Parlamenttől érkezett át hozzánk ez a kérdés, megvizsgáltuk a témát a görög hatóságokkal, annak érdekében, hogy információt szerezünk az üzemről, magáról, és megnézzük, hogy a 2008 egy PC irány, LK irányelv hogy kerül betartásra ebben az adott nevezett üzemben tengervízszennyezés mellett megnéztük az összes többi környezetvédelmi vonatkozású kérdést, és az engedélyeket is átvizsgáltuk. A görög hatóságok rámutattak arra, és, hogy az 99-ben állították ki az első engedélyt, és azóta számos ö, ö, megfelelési kérdés merült fel. A cég ö, is bevallotta, hogy voltak problémák, és hogy javítás célzó lépéseket tett, nem csak a nem csak azért, mert ezeket engedélyekhez kötötték, hanem saját kezdeményezésére is. A görög hatóságoktól beérkező információ alapján sok minden történt már. nem feltétlenül a tengeri szennyezés vonatkozásában. Őszintén szóval a bizottság sem talált bizonyítékot arra, hogy ez a cég szennyezné a tengervizet. Van egy folyamatos javítási program, amelynek keretein belül nem tudtunk uniós jogsértést megállapítani. Köszönöm. Muchas gracias. Bueno, habrán podido comprobar que me han dejado solo. Mis... Köszönöm szépen. Láthatták, hogy a kollégák lassan eltávoztak, egyedül hagytak. Jó lett volna, hogyha a kollégákkal együttesen hozhatok döntést, különösen a görög kollégákkal. Tehát azt kérem, hogy formálisan hagyjuk nyitva ezt a petíciót, mindaddig, amíg vitát nem tudunk folytatni a képviselőkkel, és azon vitára várva köszönetet mondok a petíciót benyújtónak a tájékoztatásért, és a következő ülésünkön vitázunk majd erről a petícióról, addig nyitva hagyjuk a petíciót. A mai munkánkat lezártuk, az ülést tehát berekeztem, mindenkinek kellemes nyári szűdőt kívánok hegyekben vagy a tengerparton. Szórakozzanak jól, és pihenjék ki magukat szeptemberig. Köszönöm.